Egy szót nézzük, mit akar. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallanak engem? Köszönöm. Tegnap az Egyesült Királyságban az, a második Erzsébet királynő azt ünnepelhette, hogy ő a leghosszabb ideje trónon levő uralkodó Európában. Szeret szeretném itt a Commonwealth tagállamai és kollégáim nevében ezt a, az ismeretet, tényt itt nyilvános